abban is ért, egyetértek vele, hogy a kereskedelemre vonatkozó erőfeszítéseinket növelni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. állásfoglalásaink vannak ezzel a témával kapcsolatban. Holnap fogunk szavazni róluk déli 12 órakor. A következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai az izlandi előrelépésekről. Progress Report. Tehát Izland témája következik. Megadjuk a lehetőséget a tanácsnak, hogy elfoglalja a helyét. Miniszterasszony. Is this a request for catch the eye? Is that... you... tudom, hogy a catch the eye rendszer jó, akkor feljegyezzük a nevét a spontán felszólalók köré. Nos, mint ahogyan elmondtam, tehát az Izland által elért haladásról szóló 2010-es jelentés következik, és a tanács részéről megadom szó, a szót Győri asszonynak 5 percben parancsoljam. Elnök úr, biztos úr, képviselő hölgyek és urak!

Az Európai Bizottság részéről Füle úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a vita Izlandról, illetve a csatlakozásának a következő lépéseiről nagyon aktuális. Szeretném megköszönni, hogy támogatják Izland csatlakozását, illetve köszönöm és gratulálok Preda úrnak is a nagyon kiváló minőségű jelentésért. Az Európai Parlament nagyon sok segítséget adott ehhez a folyamathoz. A megfelelő üzeneteket küldi Izland felé a megfelelő pillanatokban. Megkezdődött az EU-s joganyag átvilágítása. 2010. novembere óta 24 fejezetet sikerült megvitatni, 23 kétoldalú átvilágítási ülésre került sor. Ezeket be is fejeztük, sikerült tárgyalnunk a halászatról, mezőgazdaságról, környezetvédelemről, regionális politikáról és pénzügyi szolgáltatásokról. Az átvilágítás egy nagyon fontos technikai eljárás, és már is sikerült rávilágítani a néhány érdek, érzékeny kérdésre és kihívásra a kulcsfontosságú fejezetekben, gondolok itt a mezőgazdaságra, a környezetre, illetve a halászatra. A tárgyalásoknak ezen a pontján júniusban fogunk túljutni. Megerősíthetem, hogy azt várjuk, hogy a konkrét tárgyalások körülbelül a magyar elnökség végén kezdődjenek meg. Ekkor fogjuk megnyitni a csatlakozási konferencián június 27-én a fejezetek néhányát. Ez egy ambiciózus, de elérhető menetrend akkor, hogyha minden fél eltökélt, hogy előrelépjen. Az Európai Bizottság kész Izland sajátosságait és várakozásait is figyelembe venni a, megközel, a jelenlegi megközelítésen belül, illetve megóvjuk eközben az Európai Unió elveit és szabályait is. Az tehát a célunk, hogy egy nyitott és konstruktív szellemben tudjunk dolgozni, és mindkét fél számára elfogadható megoldásokat találni, mégpedig úgy, hogy látható legyen, hogy milyen magas szintű együttműködés létezik az izlandi hatóságok és az EU között. A korábbi csatlakozásokhoz hasonlóan azt várhatjuk, hogy ez sem lesz mindig nagyon könnyű menet. De bízunk abban, hogy egy nagyon sikeres útra vállalkoztunk Izlanddal. Ami az Ice Save-et illeti, ahogy önök is utaltak erre az állásfoglalásukban, az Európai Bizottság üdvözölné, hogyha ennek az ügynek gyorsan sikerülne pontot tenni a végére. Ez minden résztvevő félnek fontos lenne. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy az iSave ügy, ez egy kétoldalú ügy, és öm, amúgy már sikerült az IMF program keretében a banki és adóügyi konszolidációt elismerésre méltó módon előmozdítani. A további adóság, eh, a tovább, az adósság további átstruktúrálása nagyon sokat fog segíteni a gazdasági fellendülésben. Aztán a kormány Izlandon a tőkeellenőrzés fokozatos megszüntetésén is dolgozik. Ez az üzleti klímát fogja javítani. Engedjék meg azt, hogy az előcsatlakozási eszközt támogató intézkedésekről is szóljak röviden. Ezek olyan intézkedések, amelyeknek 28 millió eurós indikatív összeg áll a rendelkezésére az elkövetkezendő három évben, hogy támogassuk az adminisztratív kapacitás megerősítését, és előkészítsük Izlandot a strukturális alapok kezelésére. Sikerült nagyon komoly előrelépést elérni a nemzetközi, illetve nemzeti előcsatlakozási program véglegesítésében. 2011-ben már konkrét cselekvésekre is sor kerül a TAIEX program keretén belül. Osztom véleményüket, hogy tény alapú nyilvános vitára van szükség az EU csatlakozásról. Ez döntő szerepet játszhat abban, hogy az izlandiak megértsék az Európai Unió politikáinak és fellépéseinek valós mögöttes értékét, és hogy eloszlassák a mítoszokat. Üdvözlöm azt is, hogy az izlandi hatóságok intenzív kommunikációs tevékenységbe fogtak. Bátorító azt tudni, hogy a közvélemény nagymértékben javult Izlandon, és egyre jobban támogatják az elmúlt év során az EU-t, illetve az EU csatlakozást. Ez nagyon fontos a csatlakozási folyamat támogatása szempontjából, illetve az Európai Unió, illetve az Európai Unióban való tagság imázsának a szempontjából is. Az Európai Bizottság szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy jól informált nyilvános vitára kerüljön sor. Az EU delegáció Reykjavikban már működőképes, és aktívan részt vesz a kommunikációs cselekvésekben. Egy EU-s infoközpontot, infocentrumot is tervezünk. Hölgyeim és uraim, várom nagy érdeklődéssel, most, hogy az átvilágítási folyamat lezárult, hogy megnyithassuk a fejezeteket Izlanda. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciók beszél, felszólalói kapnak szót. Először másfél percben Preda úrral kezdjük a néppárt részéről. Köszönöm szépen a tanácsnak és a bizottságnak is, és ezt a kiváló együttműködést is, amelyet a két egy ö, intézmény ö, mutatott be. Kilenc hónappal ezelőtt, amikor Izlandnak az EU-s tagság kérelmével találkoztunk először, ugye megfogalmaztuk, hogy milyen kritériumoknak kell megfogalmazni, a politikai kritériumokat tekintve, ugye demokratikus hagyományokkal rendelkező országról van szó, mindazonáltal üdvözöljük az elmúlt hónapok előrelépéseit, amikor is tulajdonképpen az igazságszolgáltatásnak a függetlensége felé tettek lépéseket, és az is nagyon lényeges, hogy ezeket a döntéseket át is ültessék a gyakorlatba. A, gyakorlat, a gazdasági intézkedések is nagyon lényeges, hiszen a gazdasági kritériumokat is teljesíteni kell. Az aic vel kapcsolatos jogalkotás bízom abban, hogy jó irányba halad, és a közvéleménykutatások is azt jelzik, hogy pozitív a hangulat az Európai Uniós tagsággal kapcsolatban. A regionális együttműködések is nagyon fontosak. Izland csatlakozása az EU-hoz nagyon jó alkalom arra, hogy az arktiszi térségben és az arktiszi tanácsban erősítse a jelenlétét az Unió. A csatlakozási folyamathoz is nagyon fontos látnunk ezeket a célkitűzéseket és a lehetőségeket is. Azt gondolom, hogy nyilvános vitát kell indítani Izlandon, és mindazokkal is, mindazoknak a bevonásával, akik eh, érdekeltek ebben a folyamatban. És így tudjuk akkor megfelelően és sikeresen folytatni a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönjük szépen, Szaszoli képviselő következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen! Holnap nagyon fontos lépést teszünk, amikor szavazunk Eh, annak érdekében, hogy Izland csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Az előttem szóló kollega éppen elmondta, hogy óriási előrelépések történtek, ugye a független eh, igazságszolgáltatás kérdését éppen kiemelték, az a kötelezettségvállalás, hogy legyen egy külön eh, vizsgálóbizottság, hogy kivizsgálják azokat a lépéseket, amelyek oda vezettek, hogy összeomlott az izlandi bankrendszer, egy vegyes európai bizottság létrehozása Izland és az Európai Parlament részéről, az eurozónához való csatlakozás, az összegyűlt tapasztalat, a megújuló energiaforrások terén, valamint az iSave. Ugye ez egy nagyon vitatott kérdés volt, szombaton lesz a népszavazás erről, és itt egy hangon felszólalhat Izland lakossága kinyilváníthatja a véleményét. Nyilván valószínűleg kell azért még egy vitát folytatni a kérdésről, de ezáltal nagyon nagy demokratikus értéket képvisel ez az egész folyamat, hiszen az izlandi nép még jobban beavatkozhat ebbe a nehéz csatlakozási folyamatba. Hogy az első referendumnak nem pozi- volt pozitív az eredménye, ezért aztán az izlandi kormány horizontálisan is igyekezett a polgárokkal eszmecserét folytatni, kommunikálni, elmagyarázni, hogy milyen kötelezettségei vannak Izlandnak. És Nagy-Britannia és Hollandiával szemben milyen tennivalói vannak kompenzációként. Nem szabad azonban túl nagy nyomást sem gyakorolni, mert hogyha csak abba a helyzetbe kerül valaki, hogy önmagát kell megvédenie, az sem helyes. Európának és Izlandnak a legjobb megoldást kell megtalálni annak érdekében, hogy a szerződésben foglaltakból a legjobbat hozzák ki mindkét oldal számára, hogy az országnak a különleges adottságait is természetesen figyelembe vegyék. Európa vonatkozásában azt jelenti Izland csatlakozása, hogy egészen az északi sarkig terjed majd az unió határa, és ez nyilván kihatása lesz a tudományra, a gazdaságra, a környezetre, és még sok minden másra. Európa még a mai napig is nagyon attraktív az ilyen országok számára is. Köszönjük szépen, Gallagher úr következik. Nagyon örülök, hogy azt hallhattam a, a bizottságtól, hogy a screening amely novemberben kezdődött el a múlt évben, úgy tűnik, hogy hamarosan lezárásra kerülhet. Izland, mint az Európai Gazdasági Térség tagja, nagyon nagy előnyt élvez, és nyilván az, aki kommuniternek is pozitív részese. 65%-a az izlandiaknak úgy gondolja, hogy fontos folytatni a csatlakozási tárgyalásokat, és mint a Vegyes Parlamenti Bizottság elnöke, azt kell mondanom, hogy fontos tudniuk a, az izlandiaknak, hogy miről is zajlik a vita, és mi forog kockán. Az Európai Unió és az Izland második JPC ülésén, amely 26-27-én került megrendezésre, azt gondolom, hogy jó fórum ahhoz, hogy dialógust folytassunk az izlandi parlament és az európai parlament között. Azt kell mondanom, elnök úr, hogy egy kicsit csalódott vagyok, hogy márciusig kell lezárni majd a megállapodás. Nagyon fontos ez a megállapodás, mert nem lehet elvesztegetni több tonnányi, milliós tonnányi makrélát. Ezek az halászati megállapodások tehát nagyon lényegesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Terend úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Egy kis ország általában sok fejfájást okoz az Európai Uniónak, amikor csakoladni akar. Tudjuk, hogy a halászat, a környezetvédelem nehézségeket okoz, amiket a biztos úr is említett, de van egy receptünk, és azt gondolom, hogy ez a ház üdvözölhetné eh, ezeket a recepteket, hiszen a kis országokat óvatosan, a kis országokkal óvatosan kell bánni. Ami a közösségi eh, joganyagot illeti, a vívmányokat, jó magam és a frakcióm nem ért egyet a tanok óra által benyújtott módosító indítványokkal, és éppen ezért szeretnénk, hogy a kompromisszumot találna a jelentéstevővel. Hat plusz helyet kell teremteni a leendő izlandi képviselőknek, és plusz tolmácsfülkét az izlandi tolmácsoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, tanok úr. Az ECR frakció teljes mértékben támogatja az Izland csatlakozását az Európai Unióhoz, bár ez a döntés inkább Írország számára fontos lépés, hiszen népszavazáson kell meghozniuk ezt a döntést. A NATO, az Európa Tanács tagja, alapítója NATO-nak, a halászat kapcsán jelentős problémák vannak a pénzügyi szolgáltatások kapcsán is, és minden bizonyal meg szeretné védeni a halászati szektort, hiszen ha találkozik az EU-hoz. Ez az Egyesült Királyságot felruházza azzal a lehetőséggel, hogy szélesebb reformokat kérjen a halászati politikában a bálnavadászatot illetően én ezt nem támogatom, nem szeretem a bika viadalt és a kakas viadalokat sem, és hiszik vagy nem, ez megengedett, mégpedig nemzeti kultúra hagyományok alapján. Tehát viszont csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor azt gondolom, hogy meg kell, hogy tartsa a bálnavadászatot, ha ehhez ragaszkodnak, viszont a, a Hollandiának és az Egyesült Királyságnak pénzt kell, hogy fizessen, az Egyesült Királyság nem fogja támogatni éppen ezért ezt a területet. Köszönöm. Kámbá képviselő. Április 1 -e, bolondok napja az Egyesült Királyságban. Az emberek nagyon szeretik ugratni egymást, hogyha néhány jelentésben az, hogy az e- Izland csatlakozik az Európai Unió jövőre, akkor én ezt bolondok napjának tartom. Az felmérés azt mutatja, hogy 64%-a az izlandiáknak független akar maradni, és csak 24%-uk akar csatlakozni az Európai Unióhoz. 60%-a az izlandi vállalkozásoknak szintén ellenzi a csatlakozás. Mások azt mondják, hogy Izland az eurózóna biztonságát szeretné. Ez is áprilisi tréfa, hiszen a még a portugál bankok sem akarják ezt, nem akarják feladni a gazdag halászati ágazatot, ami 40%-et teszik ki az importjuknak, nem szeretnek csatlakozni a közös halászati politikához. Az izlandi parlament, amely több mint ezer éve senki sem fogja ott hagyni, és ugyanúgy, mint az Egyesült Királyság, Izland is jobban járna, nem csatlakozik az Európai Unióhoz, és ez nem tréfa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kicsit most az áprilisi tréfákkal kapcsolatban összezavarodtam, hiszen már hatodika van. Ellenőriztem is, nem elsője. Na jó. Hát végül is az áprilisi bolondját bármelyiknak megnevezhetjük. Griffin úr kap egy percben szót. Köszönöm általánosít, ez a vita gyakorlatilag a valósághoz nem kapcsolódik, és egyáltalán nem kapcsolódik a demokráciához. A legtöbb ember arról beszél, hogy az egy hogy eldöntött tény az, hogy Izlandot behúzzuk a fekete lyukba. De az izlandiak még nem döntöttek erről. Lehet, hogy megtartják majd függetlenségüket. Ráadásul jelen pillanatban 2001 hez arányban nem akarják az EU-t felvállalni. Nem bíznak az EU-ban. Az egyetlen támogató párt, 30%-ról 18%-os támogatottságra csökkent Izlandon. Európában is ugyanez a helyzet, az politikai elit közeledik egy ilyen föderális birodalom építése felé, az emberek közben szabadságot és függetlenséget akarnak. Ez a forradalom melegágya lehet. Gratulálok a csatlakozási folyamathoz, persze, de a következő pénzügyi összeomlás vagy leolvadás majd ö, ennek az utópiának a halálát fogja jelenteni. És végre szabadok leszünk. Köszönöm. Köszönöm, Svensson úr másfél percben. Köszönöm szépen. E, Izland egy kicsi nemzet, 300 ezer lakóval körülbelül, de egy nagyszerű ország és egy nagyszerű nemzet. Izlandnak olyan demokratikus hagyományai vannak, és olyan lenyűgöző kultúrája, amely meg tudja mutatni azt is, hogy már nagyon régóta szociális államban élnek. Beszélhetünk túlzásokról, gazdasági túlzásokról 2000-ben például, vagy a 2000-es években, de hát ilyesmire máshol is sor került, Izlandon kívül is. Egy kicsi ország 300 ezer lakóval nehézségeket kellett, hogy átéljenek. Az adminisztráció, a kormány rossz lépéseket tett, és egy nehéz régióban elszigetelődött az ország. Most már úgy gondolom, hogy normális, hogy generációról generációra a halászat tartotta fönn az izlandiakat, tehát éppen ennek érdekében ragaszkodnak a hagyományaikhoz. Egy kicsi ország ez, amelynek nem a nagy testvér árnyékában kéne élnie. És persze az izlandiaknak meg kell vizsgálniuk azokat a dolgokat, amelyeket felvetünk a saját szemszögükből is, nagyon sokszor, sok esetben azt látjuk, hogy ők jobban boldogulnak, mint számos EU-s tagállam. Jobban veszik a problémákat és az akadályokat is. Nagyon gyakran helytelenül állítjuk be a problémákat. Norvégia is csatlakozik hozzánk, vagy közeledik hozzánk, de lehet, hogy Izland csatlakozása új életet lehel majd Európába. Elnök, Stáler úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Az előttünk lévő állásfoglalás tervezet az összes kulcsfontosságú aspektusra kitér, nagyon sok fejezet esetében Izland gyorsan halad előre a csatlakozás útján. A jelen és az izlandi bankrendszerre is kitér, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy a válság hatásait megfelelően kezeljük, illetve igazságos megoldásokra kerüljön sor a problémák tekintetében. Gondolok itt például az iSafe bank esetére. Az eheti népszavazás remélhetőleg véget vet ennek a szagának. De rá kell mutatnom, hogy második lesz ez a népszavazás a népszavazások sorában. Az első ugyanis elvetette az izlandi parlament határozatát az kvóták egyoldalú bevezetése szerintem a szomszédos flották, flották számára rövid távú megoldást fog jelenteni, és rövidlátóként a, akár a csatlakozási tárgyalások sikerét is veszélyeztetheti. Végül a második Pattekop Geleker által irányított látogatásra szeretnék utalni, amely nagyon hasznosnak bizonyult. Stevenson úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy az elmúlt közvélemény kutatások szerint az izlandi többség azt mondta, hogy nem akarok belépni az EU-ba. Őszintén szóval, minek akarnának? Miért lépnének be egy olyan európai klubba, ahol összeomlott a gazdaság, a bankok csódot működtek, mondtak, a vulkán megakadályozta a légi közlekedést, majd mi fizetjük meg az árát, ha ez megint megtörténik, és 2005-ben 365 tonnányi halat exportáltak, most pedig a tízszeresét. Hát ez miféle fenntartható gazdaság? Mindig azt mondják, hogy nekik fenntartható halászatuk van. A közös halászati politika keretében ez majd, hogy nem bűnténynek, illegális halászatnak minősül. Semmiképp sem kell meghívni őket, hogy lépjenek be az EU-ba. Kadek úr, egy, másfél percre. Monsieur le commissaire, monsieur le président, chers Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, a parlamentnek csak egy ülése van, e, egy székhelye van, ez pedig Strasbourg. Ahogy tudják, a, érdekli a makrellának az ügye a ö, halászati bizottságot. A Farvel-szigetek és Izland között ez már egy régi kérdés általában meg egy felosztási kulcs szerint döntik el, hogy az egyes tengeri partszakaszsal rendelkező államok mennyit kapnak ebből. Izland magasabb kótát kér, mert azt mondja, hogy a földmelegedés miatt másképpen oszlanak el, a, a halálom, vagy másképpen oszlik el a tengerben. Ez itt mindjárt 2000-ről 130 ezer tonnára emelték fel a kvótáját. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, ugyanis egyoldalú és az uniós halászoknak hátrányos helyzetbe hozza. Egyébként nagyon rossz jelzés ez Izland csatlakozási tárgyalásai szempontjából is. Nem fogadhatjuk el ezt a konfliktust, és az Európai Unió közötti konfliktust mielőbb gyorsan meg kell oldani. A, nem a Izlandnak kell hozzánk alkalmazkodnia, nem a mi halászati politikánknak Izlandhoz. Szerintem Izland veszélyes játékot játszik ezekkel az elfogadatlan feltételekkel. Sokkal reálisabb ajánlatot kellene, hogy tennie. Senki sem szeretné, hogyha a makrela állomány tönkre menne, ami mindenkinek nagyon rossz lenne. Azt kérem Izlandtól, hogy legyen felelősebb és rugalmasabb a tárgyalásokban, és nagyobb átláthatóságot biztosít tartson a tárgyalások során. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a spontán hozzászólások. Négy hozzászólás, Kozlovszki úr, először a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Izlandnak azért, hogy tagjelölti státuszt kapott. Az Európai Bizottság közleménye szerint Izland jól felkészült, és követi az ütemtervet is. De tartsuk észben, hogy a belépésnek a feltétele mind a kormány, mind az állampolgárok elkötelezettsége. Így aztán elengedhetetlen, hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak ahhoz, hogy tudjanak az EU-s tagságról. A lengyel tapasztalat azt mutatja, hogy a kormány és a nemzeti média, a civil szervezetek és a nemzetközi szervezetek tájékoztatási kampánya fontos. Köszönöm, Luhán úr, egy percre. Domnule președinte, domnule comisar, după cum am observat și în cadrul vizitei delegației oficiale a Parlamentului European la care am participat anul trecut, igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr. Izland nagyon sokat fektetett be az oktatásba, kutatásba és fejlesztésbe. Szeretnék gratulálni a hatóságoknak, hogy támogatták a Lisszaboni stratégiát, és hogy részt is vesznek megvalósulásában. Elfogadtak egy Izland 2020-as stratégiát. Ez pedig nagyon lényeges, hiszen az elkövetkezendő évek számára célkitűzéseket hoznak létre. Úgy gondolom, hogy Izland csatlakozása stabilitást jelent majd az Európai Uniónak, az Európai Unió pedig stabilabb lesz az arktikus régióban. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon fontos az, hogy folytassuk a párbeszédet az Európai Unió és Izland között. A javaslatom pedig az izlandiaknak az, hogy várják ki a tárgyalások végét. Leppó úr, egy percre. Puhemies, arvon kollégat, me, mekin voimme onnitella itseämme. Köszönöm, kollégák. Izland beszeretne lépni az EU-ba. Gratulálhatunk magunknak, ez azt mutatja, hogy az EU még mindig vonzó a stabilitás, a jólét nagy sikertörténet, és még olyan országok is, mint Izland, ahol magas az életszínvonal, beszeretnének lépni. Természetesen a gazdasági válság Izlandon megtette a hatását. Izland EU-s tagsága nem szabad, hogy automatikus legyen, bele kell gondolnunk, hogy milyen hozzáadott értéket teremtenének. Már most is nagyon sok izlandi jogszabályt a brüsszeli jogszabályokhoz igazítanak, és a NATO-val is együttműködnek. Izland gazdag ország, és nagyon remélem, hogy az EU-s kritériumok mindegyiket be tudja tartani, és vitázzunk a belépésükről. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászól egy percen. Pri hodnotení správy o pokroku Islandu je treba brať v úvahu viacero... Köszönöm. Az Izland által elért haladásról szóló jelentésben eh, olvashatjuk, hogy demokratikus országról van szó, nincsenek emberi jogi problémák. Izland eh, tagja az EFTA-nak, és eh, számos területen megfelel az európai akinak. Annak ellenére, hogy Izland működő piacgazdaság nagyon rosszul áll a pénzügyi szektor területén, a bankrendszerben, hiszen Izland a bankválság áldozatává vált. Reméljük, hogy Izland úrrá lesz a növekedő munkanélküliségen is. Üdvözlöm Izland döntését, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét is erősíti. Izland teljes mértékben kompatibilis az Európai Uniós normákkal, nagyon sok EU projektben részt vesz, mint például Erasmusban is, tehát stabil országról van. Pis. A bizottság részéről Füle biztosnak adom meg a szót 5 percre. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A mai vita hasznos volt, és meghatározta azokat a lépéseket, amelyeket Izlandnak meg kell tennie ahhoz, hogy pozitív legyen a, tá- a, a csatlakozási tárgyalása az állásfoglalás, amiről tárgyaltunk, illetve a bizottságnak az előrehaladási jelentése azt mutatja, hogy Izland előrehaladott a, és megfelel a feltételeknek. Nagyon sokat már elért, azonban vannak területek, ahol még többet kell teljesíteni. Számosan önök közül megemlítették a makrella kérdést. Bár ez a kérdés alapvetően a halállomány, illetve a makrella állomány gazdálkodásának kérdését érinti a tengerparttal rendelkező államok részéről. Csalódottak vagyunk a tekintetben, hogy ebben a kérdésben a legutóbbi konzultáció nem sikerült előre haladni. Lényeges véleménykülönbségek vannak a felek között, részben az Európai Unió és Norvégia között egyfelől, valamint a Farvel-szigetek és Izland részéről másfelől és az őket megillető kótákat illetően. Ennek a forrásnak a fenntarthatósága rendkívül fontos a halászati ipar szempontjából. A bizottság továbbá fogja vizsgálni a különböző lehetőségeket, hogy egy kiegyensúlyozott megoldást találjunk a tengerparti államokkal a makrela ügyben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Izland most egy döntő fázisba érkezett a tagságának a lehetősége az elhatározástól függ, és annél még fontosabb az, hogy a lakosságnak a támogatása is kell hozzá. Izland igenis tud, meg tudja tenni azokat az, a haladást, ami szükséges ahhoz, hogy taggá váljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Végül a tanács részéről Győri asszonyi a szó. 5 percre. Köszönöm szépen, elnök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

elnök úr elnök képviselőtársaim!